közleményekkel. Az illetékes spanyol hatóságok Enrique Calvecsabon választásáról 2014. Eh, november 20-ai hatája megvaló választásáról tájékoztattak, Sosa Wagner úrat váltja fel. Az illetékes bulgár hatóságok tájékoztatok Andrei Novakovról 2014. november 24-i hatája való választásáról tájékoztattak Doncsev úr helyében. A parlament Kávecsánban és Novakov urak az előbb említett dátumok hatájával a, az általános közvetlen európai parlamenti képviselői választások hetes és az ügyrend 4-es pontja értelmében tudomásul veszi. Üdvözlöm az új kollégákat, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy a hármas cikk értelmében, kettes, a hármas cikk kettes pontja értelmében az ügyrend alapján teljes joggal részt vesznek a parlament és szerveinek ülésein, egészen addig, amíg megbizatásukat nem ö, ellenőrzés vagy megtámadás alapján nem találják igaztalannak, és feltételezve, hogy írásban előre jelezték, hogy ezen megbizatás, európarlamenti képviselői megbizatásukkal össze nem egyeztethető megbizatásuk nincsen. Van egy második közleményem is, meg azon túl is lesz egy. A, az etikai kódex hetes cikke érdekében a november 25-én úgy határoztam, hogy Jean-Marie Cavada urat a, a viselkedői etikai kódex